Kedves kollégák! Jobb lenne, ha elkezdenénk az ülést. Linda egy kicsit késik, de nagyon sűrű a napi rendünk, úgyhogy ezért úgy döntöttünk a titkársággal, hogy megnyitjuk az ülést, megnyitom az ülést, és ha Linda megérkezik, akkor átadom neki a stafétabotot a rend elfogadása. A napi rendet megkapta mindenki. Elfogadhatjuk? Egyetért vele mindenki? Jó, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Nincsen aktív ö, tolmácsolás horvát nyelvből, de passzív tolmácsolás van. Ezen a héten, szerden és csütörtökön a Tour and Taxis területén lesz a, egy éves fejlesztési konferencia. 5000-en regisztráltak ennek a rész, ez ezen való részvétel, ez a 2015-ös fejlesztési év kiemelkedő eseményes Schulz elnök úr fogja ezt megnyitni, Junkerre elnök úrral együtt, a lett és a luxemburgi miniszterelnökök lesznek, vesznek részt a tanács részéről, és Melinda Gates lesz a külön megvi, meghívott teve tagok részt vesznek a csütörtök délelőtti workshopon 9 óra 45-kor az auditorium, az A2-es auditoriumban. A témája ennek a workshopnak az lesz, hogy a fejlesztési segítségnyújtás hogyan tud szembeszállni a korrupcióval és segíteni a jó kormányzás kialakítást. Charles Görens is ott lesz, illetve mások is a szakbizottság részéről. Linda pedig a záró eseményen lesz ott. A vitákat közvetítjük az interneten. Aztán fél háromkor lesz egy Deve Afet koordinátori ülés a 69. ENSZ közgyűlés előkészítésére az ENSZ közgyűlésének elnökével. Június 6-án 6 órakor a parlamentárium egy időze, időszakos kiállítás nyit meg, a családi vacsora vagy családi étkezés címen mi az, ami miatt egy asztalhoz ülünk, ez a címenek a kiállításnak. A parlamentben már megtekinthető volt ez a fotósorozat, a parlamentáriumban pedig további látogatók tekinthetik meg. Az ezt követő napon, június 4-én reggel 9-től fél egyig lesz egy Deve Afet ülés az új humanitárius válasz terv Irak tekintetében. Stylianides biztos, és Kang asszony fog ezen részt venni a az ENSZ főtitkárságáról, aki szintén fejlesztési segítségnyújtási ügyekkel foglalkozik. Június 6-án hétfőn este 348 körül Strasbourgban a DEVE egy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal egy közös együttesülést tart, illetve a számvevőszék részvételével az Európai Fejlesztési Orientációs Programmal kapcsolatban. ezek az elnök közleményei, vagyis mind a közleményei, amelyeket én olvastam fel. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártnak tekinthetjük. Akkor a következő napirendi pont következik, a jegyzőkönyvek elfogadása, április 20-a, az ezen jegyzőkönyv szövegét megtalálják a dossziéjukban, hogyha van megjegyzésük ezzel kapcsolatban, akkor erről tájékoztassanak legyenek, tájékoztassák a titkasságot. Hogyha nem kapunk tájékoztatást, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. A negyedik napi rendi pont a koordinátorok ajánlásainak elfogadása. Megkapták az ezzel kapcsolatos anyagot, a 2015. április 20-ai koordinátori ülés jegyzeteit, hogyha az ülés végéig nem kapunk megjegyzést ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük ezt is. A bizottság bejelentései. Kérdezem, hogy a bizottság képviselője szeretne bármit is mondani. Nem, nincsenek bejelentései a bizottságnak. Köszönöm szépen akkor ezt a napi rendi pontot is lezártnak tekinthetjük. Hatos napi rendi pont a helyi hatóságok szerepe a fejlesztési együttműködésben. Véleménytervezet megvitatására kerül sor. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Eleni Teokrátus asszonynak. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel az Európai Unió egyik kevésbé fejlett országából érkeztem, egész éjszaka utaztam azért, hogy most itt lehesse. Remélem, hogy megkapták a jelentést. és ezt szeretném gyorsan bemutatni, és meghallgatni az önök megjegyzéseit. A cím a helyi hatóságok fel, ö, szerepe a fejlesztési együttműködésben. Az én feladatom az volt, hogy erről a fontos témáról elkészítsem a véleményt, a jelentést, hiszen célunk, hogy elismerjük azt, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a helyi hatóságok a fejlesztési politikában, és a helyi szereplőknek a kompetenciáját erősítsük, és a szerepvállalásukat erősítsük. Ezzel a stratégiával szeretnénk a helyi hatóságok részvételét erősíteni a fejlesztési projektekben koordináltabb és hatékonyabb módon. A helyi hatóságok szerepe a helyi fejlesztési politikában már többször hangsúlyozásra került több Európai Bizottsági nyilatkozatban, illetve több oldalú ENSZ megközelítésekben. Egyetértek azzal, hogy a helyi közösségek rendkívül fontos szereplői a fejlesztési politikának, és ez az első fejezete a jelentésnek hiszen ezek szociális, gazdasági és környezetvédelmi fejlesztéshez hozzájárulnak a szegénység csökkentése céljából, a további fejlesztési célok elérése céljából és a demokratikus kormányzás erősítése szempontjából. Elnézést, elfelejtettem köszönetet mondani a kollégáimnak, akik segítettek ezt a jelentést elkészíteni. Aztán a helyi hatóságok szerepe a, a millenami feleszési célok teljesítésében, ez elengedhetetlen. Maguk a fejlesztési célok is fel, említik azt, hogy mennyire fontos szerepük van a helyi hatóságoknak a szegénység elleni küzdelemben, vízhez való hozzáférés, higiéniához való hozzáférés, az ellátáshoz, oktatáshoz való hozzáférés, decentralizáció és fejlesztési kezdeményezések. Aztán utalok a 2015 utáni fejlesztési menetrend meghatározására, e, és e, világos vízióra van szükség a Rio Plus 20 csúcs találkozó eredményeinek végrehajtására vonatkozóan, e, amely elismeri a helyi hatóságok szerepét illetve a városokra és településekre vonatkozó külön célkitűzéseket is támogatnunk kell a helyi hatóságok és közösségek a különböző szereplőket mobilizálni tudják, a köztudatosságot erősíteni tudják, és a partnereket mozgósítani tudják. Aztán a magánszektorra is kitérünk, amely nagyon fontos szerepet játszik a helyi mikro, kis és középvállalkozások életében a ppp kel és mindemellett egy hatékony elszámoltathatósági rendszert tart fent a szociális és környezetvédelmi biztosítékok fenntartása mellett. A partnerség a civil társadalommal, az állammal és a civil társadalommal való párbeszéd szintén nagyon fontos. A hazai elszámoltathatóság és kapacitás bővítés támogatása egy további fontos téma, téma a kormányoknak elszámoltathatóaknak kell lenniük mind a helyi, mind a globális szintek felé. A helyi kultúrák, az őslakos népek, a migránsok és a kisebbség részvételét erősíteni kell. A fejlesztési célok tekintetében aztán a technológia átadás elengedhetetlen, és a kompetencia átadás elengedhetetlen a politikák megvalósítása szempontjából. A jó kormányzás és a bürokrácia és a korrupció elleni harc szintjén, és a az illegális pénzügyi tranzakciókkal ez is szembenéz, szembe megy, és a emellett a korrupció elleni harcban fontos szerepet játszik. A források mobilizáció, mobilizációja is elengedhetetlen, és az informális ágazat reintegrációja az innováció bátorítása mellett. Így a közösségeket megóvjuk az agyelszívástól, és közben megállapíthatjuk, hogy többször is említettük már ezeket a kérdéseket, e, például a szegénység elleni harcról szóló jelentésben. A helyi hatóságok közvetlen e, tapasztalata elengedhetetlen, e, hiszen ők jelentkeznek a legjobb ismerettel a helyszínen. Ezzel szeretném erősíteni a már meglévő keretet, és lehetővé tenni azt, hogy a helyi hatóságok szerepüket megfelelő, nekik megfelelő szerepet megkapják a fejlesztési célok létrehoz, elérésében. A nemzeti kormányok és a helyi hatóságok együttműködése elengedhetetlen. Európai szinten a helyi hatóságoknak jobb képviseletre van szükségük, és biztosítani kell, hogy a nemzetközi globális donori konferenciákon az ő hangjuk is hallató legyen. Jobban kell koordinálni a fellépést az európai politikai fellépéssel, és a helyi hatóságokkal, a donorországoknak együtt kell működni. Ez egy nagyon fontos új elem, amelyel kiegészítettük ezt a jelentést. Ebben a keretben a legjobb gyakorlatok cseréje, az Európai Unió és a helyi hatóságok között elengedhetetlen. Illetve regionális szinten is fontos ez a tapasztalatcsere. Amikor tehát egy fontos projektre kerül sor eh, helyi szinten, akkor egy másik országból helyi képviselőket lehet ide eh, küldeni, és ott megismerik a, ennek hatásait. Ez tehát a jelentés, várom a hozzászólásukat, eh, módosításukat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Yes, thank you. Köszönöm szépen az előadónak. Az ön neve, az ön nevét legalább olyan nehéz kiejteni, mint az enyémet. Én is messziről jöttem egyébként, de nagyon különleges a jelentése, mondja az előadó. Elnök, én lapföldről származom, úgyhogy én, vagyom a leg, én vagyok a legészakibb képviselő, ön pedig lehet, hogy a legdélebről származó képviselő. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Manszkor úr, az SZND részéről. Merci, monsieur Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Nos, egy kivételes évközepén vagyunk a fenntartható fejlődés szempontjából. Ez a jelentés megmutatja, hogy a helyi, hat, helyi és regionális hatóságos szerepe a nemzetközi együttműködésben most már nem csupán elsőbséget kell, hogy élvezzen, hanem főként valorizálni kell ezt. Ugyanakkor gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a munkája minőségéhez, és ahhoz, hogy mennyire pertinens és mennyire gazdag ez az anyag. Az államok felelősségvállalása is appellelni kell, hogy az alulfejlettség kérdésére megoldást találjunk. Ugyanakkor, ahogyan a jelentésben is szerepel, be is kell ezeket vonni, ezeket az országokat a fejlesztésbe. Én martinikai vagyok, és számos helyi projektben részt vettem a Karib térségben, meg vagyok győződve arról, hogy felbecsülhetetlen hozzáadott értéke van a helyi hatóságok közötti eszmecserének. Nos, ez a jelentés szerintem egyedülálló lehetőség arra, hogy felszólítást intézünk az érintettekhez, hogy az EU a regionális politika területén egy többszintű megközelítést alkalmazzon, bevonva többszintű szereplőket a külpolitikájába is. Ez a jelentés ezt világosan megmutatja, valamint azt is, hogy a helyi hatóságok közötti eszmecsere alapvető jelentőségű kell, hogy legyen, hogyha a szegénységet le akarjuk küzdeni, hogyha a jobb kormányzás ügyét elő akarjuk vinni, és a klímaváltozás eh, valamint a környezetvédelmi kockázatok ellen hatékonyan fel kívánunk lépni. A világ lakosságának nagy része városokban él, és a demográfiai becslések szerint a következő években ez a tendencia még inkább megerősödik, különösen a fejlődő országokban kompetenciáiknak köszönhetően a szociális alapszolgáltatások területén, mint például az egészség, ugye az oktatás, vagy akár a vízhez való hozzáférés, a helyi és regionális hatóságok már jelenleg is kulcs szerepet játszanak mind a nemzetközi fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában, mind pedig az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A helyi hatóságok és a közhatóságok vannak a legközelebb a mindennapi valósághoz, és emiatt egy állandó demokratikus térséget képeznek, amely lehetővé teszi a polgároknak, hogy részt vegyenek a közéletben. A nemrégében bekövetkezett természeti katasztrófák szintén megmutatták a szolidaritás erejét, amire képesek a hatóságok veszélyhelyzet esetén a Franciaország részéről például nagyon sok segítséget nyújtottak a nepáli földrengés áldozatai számára. Nos, a kérdés, amit most fel kell vetnünk, egyszerű, hogy vajon a helyi hatóságokat támogatják-e, hogy meg tudjanak felelni kötelezettségvállalásaiknak. A kérdés az, hogy európai szinten megfelelő a támogatás. A külügyi szolgálat foglalkozott ezzel az ügyel az Európai Fejlesztési Konszenzus kapcsán, amelyet 2007-ben fogadtak el. Vagy itt van a bizottság 2009-es és 13-as közleménye, vagy akár a parlament jelentése 2007-ből és 2013-ból. Nemzetközi szinten ezek a hatóságok részt vesznek a segítségnyújtás hatékonyságával foglalkozó nemzetközi fórumok munkájában, valamint az ENSZ tevékenységében, amikor is a fenntartható fejlesztés jövőbeli célnak meghatározásáról van szó. Nos, tisztelt kollégák, ez a saját kezdeményezésű jelentés egy alkalom arra is, hogy a jövőt illető elképzelésekkel éljünk. Először is a finanszírozást illetően a tematikus program, ami a helyi hatóságokra irányul, és amely 2007 óta létezik, tanúbizonyságot tett hatékonyságáról, de ez nem elegendő. Nagyon sok ívás áll előttünk a decentralizáció révén, és ezért a pénzügyi forrásokat is erre az irányba kell fókuszálni az EU részéről amikor az együttműködési, a fejlesztési együttműködésről van szó. Hogyha megnézzük, hogy mennyire hatékonyak és folyamatosak a decentralizációs folyamatok számos partnerországban, a helyi hatóságoknak képesek kell lenniük más innovatív finanszírozási forrásokat bevonni a fejlesztésbe. Gondolok itt különösen a Predon beszázsra, mely különösen alkalmas a partnerországok finanszírozására. Ugyanakkor rendszeresen be kell vonni a helyi hatóságokat a politikai párbeszédbe a partnerországok részéről ezek a helyi szervezetek még nem ismerik túlságosan jól az Európai Unió szakpolitikáit, és azt sem tudják, hogy hogyan és miért is kellene kötelezettséget vállalniuk az Európai Uniós delegációknál. Jelenleg 84 ilyen delegációkért finanszírozás tematikus programok jogcímén, hogy a helyi és regionális hatóságokkal együtt tudjanak működni. Ez mindenképpen egy haladás, amely kedvezőnek tűnik számomra, ugyanakkor még sokkal ambiciózusabb célokat kell elérnünk ezzel kapcsolatosan. Nos, ezért is javasolnám, hogy a helyi önkormányzatok képviselőit minden egyes európai delegáción belül nevezzük ki a felüldországokban. Ezért is van az jelentéstevő asszony, hogy módosító indítványokat kívánok benyújtani ezzel kapcsolatosan, hogy még inkább gazdagítani tudjam az ön kiváló munkáját. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen. És Vány úrnak is szeretném megköszönni, hogy elnökölt, amíg úton voltam. Nem tudtam sajnos idejönni, úgyhogy elnézést kell ezért kérjek. Most pedig átadom a szót a következő hozzászólónak, aki Beatrice Beszerra. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden. Az ALDE gyakorlatilag két észrevételt szeretne tenni ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A célja szerintünk rendkívül releváns meghatározni azt, hogy mi a helyi hatóságok szerepe a fejlesztés előmozdításában, Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a lehetőleg konkrétabban kell fogalmaznunk. Ennek érdekében pedig Gerenc kollega és jó magam is különösen fontosnak tartjuk azt, hogy definiáljuk, hogy mely az a terület, amelyen belül az Európai Unió, illetve az Európai Parlament konkrétan felléphet a helyi hatóságokkal való együttműködés érdekében. Hiszen a nemzeti hatóságok a partnereink. Úgy gondolom, hogy ez a kapacitásunk az, amely alapján definiálhatjuk, hogy mely kapacitások mentén kell hangsúlyoznunk, illetve továbbfejlesztenünk ezt a jelentést. A humántőke rendkívül lényeges. Figyelembe kell vennünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a helyi szereplők kellő tanácsadásban részesüljenek, kellő kapacitást építhessenek fel a hatékonyabb helyi fellépés érdekében. szociális és gazdasági szinten is biztosítani kell számukra a hatékonyabb fellépést. A KKV-k fejlesztése például kulcsfontosságú a változás véghezvitele szempontjából. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a jelentés konkrétan kell fogalmazzon, operatív kell legyen. Éppen ezért a nemekkel kapcsolatos kérdéseket horizontálisan kell figyelembe vennünk nem csak a millenniumi fejlesztési célok vonatkozásában, hanem a részvétel szempontjából kell ezt előmozdítanunk. A helyi hatóságok a nemek közti egyenlőséget kell előmozdítsák, és így olyan személyekkel kell együttműködniük, akik a politikai képviselet terén jelen vannak akik részt vehetnek képviselőként, illetve szavazó polgárként is a politikai folyamatokban. Ezáltal biztosítjuk számukra a fellépést, és azt, hogy a nemek közti egyenlőség az összes politikában szerepet kapjon. Végezetül pedig egy további aspektus az őshonos népekre vonatkozik. Érdekesnek tartjuk ennek figyelembevételét nem csak azt, hogy elismerjük a hozzájárulásukat a kapacitásépítésben vagy a tervezésben való részvételüket, hanem tudjuk azt is, hogy különböző őshonos népek számára milyen nehéz volt a különböző projekteket tovább vinni, előrevinni és fejleszteni. Éppen ezért ezt a megközelítést, azt az operatív megközelítést fontosnak tartjuk. Nem szabad, hogy csak az előzetes szakaszoknál ragadjunk le, hanem a különböző projektek, programok véghezvitelnek későbbi szakaszaira is oda kell figyelnünk. Ez a jelentés lehetővé kell tegye számunkra, hogy konkrétan fogalmazzunk, figyelembe véve, hogy mely az a terület, amelyen mi valóban hatékonyak lehetünk, az európai intézmények, valamint a helyi szint közti együttműködést kell előmozdítanunk. Köszönöm. előadó, elnök, köszönöm, Mária Hajbó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jó jelentésért, amely tartalmaz számos lényeges pontot nagyobb kapacitásra van szükségünk a helyi hatóságok felépítéséhez. Fontosnak tartom, hogy a fejlesztési együttműködésben több szereplő szerepet kapjon. Ugyanígy ennek ellenére ez egy komoly kihívást jelent majd hatékonyan kialakítani ezt a segélyezést, hiszen a különböző szereplők közti koordináció még hiányos. Pontosan ez a pont hiányzik most a jelentésből is ha a különböző szereplőket összekapcsoljuk, és kellő közös koordinációt biztosítunk, csak így lehet a segélyezés, a segítség is hatékony. Ami az alapelvet illeti, a fejlesztés hatékonyságának alapelveit figyelembe kell venni, és hogyha helyi szereplők a fejlődő országokban tevékenyek, akkor az is fontos, hogy az összes szinten a nemzeti tervekbe be kell építeni a a különböző lépéseket, mert csak így tudjuk a különböző szintek közti következetesség, következetességet megteremtenünk. A koordinációt a különböző szinteken azonban még meg kell teremtenünk, és eh, ennek is eh, szerepet kell kapnia ebben a jelentésben. Ami továbbá Fontos még, hogy az elszámoltathatóságot, ezt a kötelezettséget megerősítsük, mert csak akkor, hogyha az elszámoltathatóság kötelessége létezik, csak akkor tudjuk biztosítani, hogy a terveknek megfelelően kerüljenek végrehajtásra a projektek. Köszönjük még egyszer az előadó munkáját, és a zöldek majd előterjeszték a különböző módosítókat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Brian Hayes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni kollégámnak a kitűnő munkájához. Egyetértek az előttem szólókkal. Ez valóban egy rendkívül fontos jelentés. Tekintettel arra, hogy milyen történelmi fejleményeket szeretnénk látni idén, ezt a saját kezdeményezésű jelentést reméljük, hogy sikerül keresztül vinni mert így valóra válhatók azon célok, amelyeket mind fontosnak tartunk. Gyakran magától értetődőnek vesszük Európában azt, hogy a helyi hatóságok hogyan fejlődtek országonként, holott országonként komoly eltérések figyelhetők meg. A helyi kormányzás a tagállamokban rendkívül változatos képet mutat. Mindössze néhány rövid észrevételt szeretnék tenni. Először is az én választókörzetemben Írországban az, tapasztaltuk, hogy az elmúlt években jó néhány önkormányzat komoly partnerségi megállapodásokat kötött a fejlődő országok különböző önkormányzataival, mindenek előtt a humán kapacitásépítés és a képzés területére szorítkozik az együttműködés, és ezt nagyon fontosnak tartom komoly információkra lehet így szert tenni, és hozzájárulunk a kapacitásépítéshez, ezáltal az európai önkormányzatok sokkal többet tehetnek, amikor partnerséget alakítanak ki a világon más helyi hatóságokkal. Itt nem csak a humán tőke, vagy a jobb környezeti tervezés, vagy a konzultáció az, amely területeken eredményeket várhatunk, hanem több helyi hatóságot kellene arra ösztönöznünk, hogy ilyen partnerséget építsen ki. Ugyanakkor, ha szeretnénk elérni a célkitűzéseinket, a fejlesztési prioritásainkat, akkor fontos, hogy eredményeket érjenek el a helyi hatóságok, fel kell ruházni őket kap, kellő kapacitással az eredmények eléréséhez, és ahogyan azt az előadó is elmondta, meg kell határoznunk a prioritásokat, a jó kormányzást, a korrupció elleni küzdelmet, a PPP konstrukciókat, illetve ebben a tekintetben a helyi hatóságok szerepét is jobban meg kell vizsgálni, illetve azt, hogy hogyan lehet a helyi hatóságoknak a párbeszédet kiépíteni, és megfelelő kapcsolatban vagyunk-e azon helyi hatóságokkal, amelyekkel partnerségi megállapodásokat kötöttünk, és így el tudjuk érni vajon a célkitűzéseinket. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk számára ez a témakör nagyon komoly lehetőségeket hordoz magában. Remélhetőleg létre tudunk hozni egy olyan történeti fontosságú megállapodást, amely által hangsúlyozhatjuk a helyi hatóságok szerepét és segíthetünk nekik elérni azon célokat, amelyeket mi európaiak is fontosnak tartunk. Elnök, köszönöm szépen, Norbert Neuser. Köszönöm szépen. Ott szeretném folytatni, ahol Hayes kollega abba hagyta. Szeretném én is Európában a helyi hatóságok szerepét érinteni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan fontos aspektus, amelyet még jobban ki kellene fejtenünk a jelentésben. Különböző városok, közti partnerség az Európai Unió és a fejlődő országok városai között. Vannak ilyen partnerségek, amelyek nagyon jól működnek, de mindenféle koordináció vagy segítség nélkül működnek ezek. Véleményem szerint ezt nem csak a régiók bizottságában kellene figyelembe venni, hanem itt a szakbizottságban is nagyobb támogatást kellene biztosítanunk. Óriási lehetőségeket rejt magában ez az együttműködés. A bevált gyakorlatokat pont most az Euró, a Fejlesztés Európa évében is jobban öm, hangsúlyozni lehet. Én Rheinland-Pfalz tartományból származom, négy millió lakossal. Ruandával működik az együttműködés, és több mint 200 iskola közti partnerségi megállapodás jött már létre. És így nagyon fontos a figyelemfelkeltés és az ön, a tudatosság kiépítése, ami a helyi hatóságokon keresztül folyik, és úgy gondolom, hogy a jelentés erre is kitérhet. Ettől eltekintve úgy gondolom, hogy minden szerepel ebben a jelentésben, ami lényeges, a helyi hatóságok szerepét kitűnően szemlélteti, de talán itt Európában is érdemes volna megvizsgálnunk, hogy ezt a folyamatot hogyan tudnánk még jobban támogatni. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy más jelentkezette még. Úgy tudom, hogy a bizottság részéről, itt van Michel Laros, a DigiDevco-tól. Norbert úr megemlítette a partnerségeket. A szocialista frakció múlt héten tartott egy szemináriumot, és ott hallhattunk a különböző Egyesült Királyságbeli iskolák által létrehozott partnerségekről, iskolák és különböző szervezetek között is létrejönnek partnerségek, amelyek a helyi hatóságok együttműködésével történnek. Szeretném megtudni, hogy a bizottság hogyan látja mindezt. Köszönöm. Mindenek előtt bevezetésként szeretném elmondani, hogy az ajánlásokat illetően ez a tény, amit ebben a jelentésben szerepel, ez összhangban van a 2013-as közleményünkkel, ahol is négy prioritást határoztunk meg. Az első az, hogy növeljük az operatív kapacitást a helyi hatóságok körében, a második az urbanizáció, fenntartható urbanizáció, és a negyedik, nos azt hiszem, hogy ez a pont, ez egyébként nem merült fel, ez a helyi szervezetek szerepével foglalkozik, akár helyi, akár regionális, akár nemzetközi szervezetekről van szó. Nyilvánvaló, hogy a helyi hatóságok nemzetközi szervezete döntő szerepet játszott a fejlesztési célokról szóló tárgyalások során. A 11-es célkitűzés az urbanizációra vonatkozik, és ezt a helyi hatóságok támogatták úgy vélem, hogy ez a jelentés az összes fontos pontot felveti a helyi hatóságok szerepe szempontjából a fejlesztési segélyt illetően. Azonban, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy talán egy dolog hiányzik a jelentésből, illetve a jelentés egyensúlyát illetően, a területi megközelítés emli- megemlítése. Ez egy módszer, ez egy módja a területek fejlesztésének, egy nagyon fontos szerepet játszott a fejlesztésben. Az egyik főszereplő itt az állam, aminek központi szerepe van, a magánszektor, a másik a civil társadalom, annak mindenféle vetületeiben, akár a szakszervezetek, akár egyéb szervezetek, és az utolsó pedig a helyi hatóságok, amiről itt ma sokszor esett talán jó lenne számításba venni ezt a megjegyzést, a bizottság próbálja ezt az ügyet nyomandékosítani, és ami a tervezést illeti, mert meghatároztuk a tematikát, a prioritásokat, 84 ország van, amely osztja ezeket a célokat, és amelyek a jövőben az nemzeti szintű forrásokból részesedhetnek, illetve a partnerországok szervezeti is, illetve az európai helyi hatóságok. Nos, a tematikát illetően ez csupán a jéghegy csúcsa, amit elhangzott, a decentralizációs folyamatokon kívül sok országban van bilaterális tervezés, ahol is a helyi hatóságokkal működnek együtt, akár a decentralizációs folyamatok keretében, a helyi kormányzás, illetve a helyi fejlesztés témakörében, vagy egyéb műveleteket illetően, akár, az, akár a helyi, helyi hatóságok operatív kapacitásainak növelése céljából többen is kiemelték az előttem szólók, hogy ez egy fordulópontot jelent ez az év a fejlesztési segély szempontjából, és nagyon fontos, hogy a helyi hatóságokat valós szereplőként értékeljük ebben az összefüggésben, ezt tette a bizottság is, és azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha szeptembertől kezdődően az ENSZ-en belül is figyelembe vennék ezt a vetületet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teokárusz asszony, szeretné ismét hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok az összes kollégának, illetve a bizottságnak is az észrevételekért. Ezeket fontolóra veszem, és számítok arra, hogy jó lesz az együttműködés az árnyék előadókkal is, hogy a folyamat végén majd egy kitűnő jelentést terjeszthetünk elő. Az egyetlen észrevétel, amit szeretnék tenni, az az, hogy a Szaharától délre eső Afrika esetében számos országban a nemek, összeegyütt, nemek összeegyenlőség sokkal fontosabb kérdés, mint itt Európában számos helyen. Erről biztosíthatom önöket. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók előterjesztésének határideje péntek, most péntek, június 5-e, és június 20 3-án fogunk szavazni. Rendben, tisztelt kollégák! Most átérhetünk a hetes napi rendi pontra. Jegyzőkönyv a kereskedelmi világszervezetet létrehozó Marrakesi Egyezmény módosításáról és magáról a jegyzőkönyvről is beszélni fogunk, tehát gyakorlatilag két jelentés tervezetünk van ebben a témában. A parlament jóváhagyására van szükség. Meg kell határoznunk azt, hogy ezt a kereskedelem könnyítési megállapodást jóváhagyjuk-e. Az előadó azt javasolja, hogy igen. A második esetben pedig mivel az Interbizottság, az Interbizottság az illetékes, és ott dolgoznak ki egy állásfoglalás tervezetet, ezért mi is hozzájárulhatunk ehhez. Éppen ezért van itt két jelentés. Az egyik, ahol igent vagy nemet mondunk a kereskedelem könnyítésre, a másik pedig az INTE bizottság jelentése a kereskedelem könnyítési megállapodása kapcsolatban. Frunzulika képviselő az előadó, aki ma nincs itt, úgyhogy Neuser úr fogja helyettesíteni. Thank you, Chair. I will briefly present, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony akkor megosztom önökkel az új VTO kereskedelem egyszerűsítéssel kapcsolatos egyezményének lezárásáról szóró álláspontot. A 2013. decemberi VTO miniszteri konferencián meghozott egyezmény, ez a legfontosabb egyezmény a Doha, Dohai forduló el, elindítása óta kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásról van szó, főleg a vámeljárásokat észszerűsítik és korszerűsítik, amelyek gyakran jelentenek akadályt. A fejlesztési szempontból ez történelmi jelentőségű lehet, ez az egyezmény, hiszen e, eddigi példátlan rugalmasságot tesz lehetővé a fejlődő országok számára. Az lehetővé teszi számukra azt, hogy önmaguk határozzák meg, hogy mikor hajtják végre a technikai intézkedéseket. Tehát egy saját ütemtervet hozhatnak létre. Ez a megközelítés ez nagyon korszerű, újszerű, és a jövőbeni egyezmények szempontjából ez fontos lehet. A VTO egyezményének a végrehajtása 13-15%-kal csökkentette a kereskedelmi költségeket a fejlődő országokban. Ha tehát létrejön ez az egyezmény, akkor a kereskedelmi idő és költség csökken. A fejlődő országok és ezek üzleti vállalkozásai, köztük a KKV-k is, jobban integrálódni tudnak a nemzeti és globális értékteremtő láncba. Az Európai Unió az EU, a fejlődő országokkal együttműködve, ha végrehajtja az egyezményt, akkor 5 éve, 5 éve, 5, egy éves, és éves időszakra egy 400 milliós költségvetéssel látja el ezt a, az egyezményt. Ez egy nem legaszlatív hat, állásfoglalás, egyes módosító javaslatokat javasol a jelentéstevő, a magánszféra részvétele a humanitárius segítségnyújtás témájában. Köszönöm szépen. Szeretne-e valaki hozzászólni? Igen. Maria Holbruck, tessék. Jetzt nur über diese Entschließung, wo wir nur nach... Most itt igent vagy nemet mondhatunk erre az elsőleges indítványra, illetve itt van ez a vélemény, ahol is módosítókat is benyújthatunk. Számomra most nem világos, hogy melyik anyagról van szó. Bocsánat, nekem kellett volna biz- ezt bejelentenem, hogy az egy, a kettőt egyben vitatjuk meg, meg vitatjuk azt, hogy jóvá hagyjuk-e az egyezményt, másodszor pedig megvitatjuk a módosító javaslatokat is. Az első véleménnyel kapcsolatban csak igent vagy nemet mondhatunk, a második részével kapcsolatban pedig egy, ez egy állásfoglalási javaslat, amihez be lehet nyújtani módosító javaslatokat. Mind a kettőhez lehet, kettőhez lehet véleményt fűzni. És akkor lenne néhány megjegyzésem, mégpedig a fejlődő országok álláspontját azt hiszem, hogy jóval erősebben figyelembe kell vennünk. A World Network szerint van ugyanis még néhány szempont, ami központi szerepet játszik, és ezeket nem veszük eléggé figyelembe. Az ipari, iparosodott államok többet profitálnának a kereskedelmi könnyítésekből, mint a fejlődő országok, mert nagyobb piaci hozzáférés, hozzáférés teremtődik ezáltal az iparosodott országok szemére, mint a fejlődő országok szemére. Aztán a fejlődő országokban a kvóták nőnek, Azonban a megállapodás nem bír nagy kihatással a felüld országok, iparosodott országokba irányuló exportjára. Sok szövegrész hivatkozik az importra, de kevés foglalkozik az exportra, exporttal a fejlődő országok részéről, illetve hogy hogyan lehet ezt ösztönözni. Ami pedig az import erősödését illeti a fejlődő országokba irányuló importot, ez a kereskedelmi mérleküket rontja, és a WTO céljainak ez ellentmond. Ez tehát egy olyan probléma, amely itt nem vetődik fel. A második dolog a költségtényező, az új eljárások és módszerek itt a kereskedelmi meg könnyítések keretében. Ezek költségekhez kapcsolódnak a fejlődő országok számára. Az iparosodott országok esetében nem ez a helyzet, hiszen ott általában a bevált nemzetközi gyakorlatok és standardek már kialakításra kerültek, a saját igényeik és prioritások alapján alakították ezeket ki az iparosodott országok. Tudjuk, hogy hogyan is működik a bevált gyakorlatok eljárása, de a fejlődő országok még nem rendelkeznek ezekkel a standardekkel. Éppen ezért ösztönözni kell, hogy a fejlődő országok is politikai játékteret nyerjenek, és rugalmasságot, ahol számításba veszik a kapacitásaikat is, és nem szabad őket kötelezni arra, hogy szabadkereskedelmi egyezményeket tartsanak be, hogyha nem kapnak technikai segítségnyújtást és kapacitás építést, amit igényelnének. Ez tehát a második pont a jelentésben, és a harmadik pedig a vámok és adóbevételek csökkentése. Nos, a fejlődő országokban, hogyha kiesnek a vámok, akkor sok fejlődő ország vagy a legkevésbé fejlett országok számára ez kevesebb állami bevételt jelent, mert a legtöbb állami bevétel a vámokból folyik be. Nos, ezt a vetületet is túl kevéssé veszi figyelembe a jelentés. Ennyi lett volna az észrevételem. Köszönöm szépen, Charles Görlens következik. Egy egyszerű kérdésem lenne a bizottsághoz. Szeretném tudni, hogy a bizottság milyen mértékben ö, tett itt kiegészítéseket az eljáráshoz, ami itt most a, témánk, a vitánk témáját képezi. Nem látok más kollégát, aki szeretne hozzászólni, de nekem is lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, amit Maria Holbrook mondott. A jelentéstevő azt mondja az indoklásban, hogy egy új megközelítés lenne, amelyben a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok maguk dönthetnek arról, hogy milyen ütemben határoz, ö, ö, ö, vezetik be az intézkedéseket. Mi ennek a hozzáadott érdéke? A DigiDevco ezt hogy látja? Másodszor pedig ez a WTO rendelkezés, az IPA-hoz, a TTIP-hez és más eh, kétoldalú kereskedelmi egyezményekhez hogyan kapcsolódik, hogyan illeszkedik ebbe a keretbe. Guy Platon úr van itt. És a Digitrade-ből Albert Levente de, de kérem, mutatkozzanak be, hogyha hozzászólnak, és Platón úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Levente Albertnek, Albertnek hívnak, ez egy e, vicces magyar név, ugyanis mi előre vesszük a vezetéknevünket, mint a kínaiak. Nos, hadd mondjam el, hogy az Uzolika jelentés kiváló volt. Ön a Digi Trade-ből érkezett, ugye? Igen, jó, jó, jó, akkor ezt tisztáztuk. Valószínűleg nem fogok tudni válaszolni a Digi Defco részéről, de mindent megteszek, amit tőlem telik. a különleges és megkülönböztető bánásmódra utaltak mind a ketten ez a leginnovatívabb része az egyezménynek, ez így van. A kötelezettségvállalásokat a fejlődő országok és a legkevésbé fejlettebb országok három kategóriába oszthatják. Az A kategória az az az kötelezettségvállalás, az, az, amit azonnal végrehajtanak, amikor az egyezményt jóvá hagyják. A B kategória azok olyan kötelezettségvállalások, a részükről, ahol átmeneti időszakra van szükség a végrehajtáshoz. A C kategória pedig, és valószínűleg ez a legfontosabb, ha jól emlékszem, akkor ők maguk sorolhatják kategóriákba a kötelezettségüket. A C kategóriába tartozó kötelezettségvállásnál pedig a kapacitásuktól függ, hogy mikor hajtják ezt végre. Ez az egyezményben nagyon fontos szerepet játszik, a donorok, tehát a fejlett országok, az iparosodott országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezt a kapacitást felépítik. A fejlődő országoknak és a legkevésbé fejlett országoknak jelezniük kell a WTO részére, hogy mely az a köte- melyik az a kötelezettség, amik a C-be tartozik, C csoportba tartozik, és a donorok ezeket a szükségleteket célzottan segítik, vagy kielégítik a WTO keresztül, vagy a Világbankon, vagy más programon keresztül. És amint az országnak megvan a kapacitása arra, hogy végrehajtsa ezt a kötelezettséget, akkor végrehajt a kötelezettséget. Ezért tekintjük ezt új megközelítésnek, ez egy külön pozitív elbánásnak számító bánásmód. A kereskedelem egyszerűsítés ez egy mindenki számára nyertes szituáció. Mind az iparosodott, mind a fejlődő országok számára. Úgy döntöttünk, hogy itt egy eltérő megközelítést választunk. Itt vámszabályokról van szó, hogyha a kereskedelmi egyszerűsítés végrehajtásra kerül, a vám szint ugyanolyan marad ezekben az országokban, de ne felejtsük el, hogy az egyik legfontosabb dolog, vagy a legelső dolog, amit egy fejlődő ország tehet, annak érdekében, hogy növelje a bevételeit, ez az, hogy biztosítsa azt, hogy a vámbevételek beszedésre kerülnek. És erről van itt szó, új módszerek, modern módszerek, két határátkelő például különböző időpontban legyen ezek, legyenek ezek nyitva a két országban. Akár ennyire triviális dolgokról is szó van. Hogyha másik határátkelő zárva van, akkor az áruk, akár a romlandó áruk is várakoznak a határon, ahelyett, hogy eljutnának az üzletekbe. Az IPÁKhoz és a titiphez való kapcsolódás. Ez más, az usa lehet, hogy bolondok vagyunk, de fejlett országnak tekintjük, és ezért nem gondoljuk, hogy az USA-nak járna bármilyen külön megkülönböztetés. Ami az epákat illeti, ezek ezeknek a régi hagyományos megközelítésük létezik, vagy van továbbra is a megkülönböztetett bánásmóddal kapcsolatban. A, a jelenlegi egyezmény azonban egy új, egy teljesen friss megközelítést jelent. Egy multilaterális megközelítésről van szó, amelyet még soha nem próbáltunk ki bilaterális összefüggésben. Platon úr következik a DigiDevco részéről. Valóban Platonnak hívnak. Néhány megjegyzést tennék a kollégák által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. A fejlődő országokban az importok növekedni fognak, volt az egyik, ez volt az egyik felvetés. Egyes, vagy számos tanulmány van, amely azt mondja, hogy a fejlődő országok sokkal jobban nyernek ebből, ebből az egyezményből, mint a fejlett országok. <clears throat> Nem várjuk azt, hogy masszív importra kerülne sor az Európai Unióból a fejlődő országokba. Aztán, hogyha megnézzük a fejlődő országok helyzetét, és azt, hogy milyen segítséget tudom nyújtani a kereskedelmi egyezmény, kereskedelmi egyszerűsítésre vonatkozóan. Hát ez 400 millióra rúg összesen ennek a költségvetése, és ez szükséglet alapon történik, tehát nekik, tehát a fejlődő országoknak kell jelezni a szükségletüket. Tehát ahogy a kollégám már elmesélt, elmagyarázta, ABC kategóriába sorolják a kötelezettségvállalásokat, és ezek alapján ö, kérnek segítséget. Tehát meg kell találni, hogy melyek azok a gyenge pontok a rendszerükben, amelyeket javítani kell ahhoz, hogy hatékonyan végre tudják hajtani ezt az egyezményt. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Norbert Noize, kérdezem, hogy szeretne valamit hozzátenni a kollégáknak. Lejegyeztem a hozzászólásokat, és a jelentéstevőnek továbbítom ezeket. Köszönöm szépen, Charles szeretne visszatérni? Nos, az, ez a 400 millió, amit majd a felüldő országok rendelkezésre bocsájtanak, feltételezem, hogy ez állami fejlesztési segélyjog címén folyosítódik majd, erről van ez szó az OECD aktusai nyomán. Ez fejlesztési segélynek minősül majd, és szeretném, hogyha a bizottság a DEFCO főigazgatóság értékelését mindenféleképpen végezze majd el ezen összegekre vonatkozóan. Ez egy javaslat, amivel élni szeretnék. Nem tudom, hogy túl későn van-e, vagy van-e már önöknek értékelésük ezen összeg felhasználásával kapcsolatosan. Szeretném megismerni ezen összegek felhasználásának módját. Miért a szöveget elfog. Platon úr, Gondolom a DG dévko készít egy értékelést az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, fejlesztési szempontból, és nyilván ez lefedi a kérdést is. Ami itt szükséges lenne ebben a szakbizottságban, az egy kicsit az a holisztikus megközelítés, a kereskedelem holisztikus megközelítését beszélünk mindenféle technikai dologról, változásokról, újabb technikai kérdésekről, különböző aspektusokról, e, de ahelyett, hogy ez egyszer egy egyes kis részleteket nézzük meg, az lenne a fontos, hogy megnézzük, hogy a teljes holisztikus kép hogyan alakul. E, talán a következő néhány e, héten ezzel kapcsolatban napi rendi pontot tehetnénk, tűzhetnénk ki. Jó lenne tehát egy holisztikus megközelítést a piachoz való hozzáférés szempontjából felvázolni. Megadom a szót a bizottságnak az értékelése kapcsolatban. Válasz. Az Európai Bizottság értékeli a kereskedelem egyszerűsítést. A kereskedelem egyszerűsítés az Aid for Trade politika részét képezi. Nyilván önök is tudják, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok kötelezettséget vállaltak a G20 csúcs találkozón Dél-Koreában arra, hogy legalább évente 8 milliárdot fordítanak Aid for Trade, az Aid for Trade programra, hogy megvizsgáljuk a kötelezettségvállalásunkat, a 400 millió a 8 milliárdnak a részét fogja képezni. Tehát évről évre elkészítjük ezt az Aid for Trade elemzést, és a, megnézzük, hogy mennyi pénzt költöttünk az Aid for Trade mm, programra. Most tehát külön kötelezettségvállalásaink lesznek a, a kereskedelem egyszerűsítés keretében, de évről évre értékeljük, újra értékeljük a helyzetet, megnézzük, hogy mit teszünk a világ mely részén, milyen segítséget nyújtunk, és milyennek a hatékonysága. A jelentés olyan május-júniusban szokott közététere kerülni minden évben, Sár. Azt hiszem, hogy igaza van az elnök, úrnak, elnök asszonynak, amikor a koordinátori ülésre javasolja ezt a pontot. Én örülnék neki, hogyha egy ex-ante értékelést kaphatnánk, mielőtt a parlament, az Európai Parlament egy záró szavazást tart, melyek a módszerek, melyek a célkitűzések, melyek a módszerek, melyek a kalkulált költségek és haszon ezzel az egyezménnyel kapcsolatban. Hogyan látja ezt a DEFCO, és milyen hatása lehet ennek a fejlődő országokban a szegénység elleni harcban? A a, hogyha a szegénység elleni harcban nincs hatása ennek az egyezménynek, akkor nem látom, hogy mi az előnye a fejlődő országok számára ennek. Jó, ezt napirendre fogom tűzni a koordinátorok ülésén, és majd kitaláljuk, hogy milyen formában. A holnap négy óráig lehet módosításokat benyújtani a javaslattal kapcsolatban. A két javaslattal kapcsolatban, illetve az első javaslatra csak igennel vagy nemmel lehet szavazni, a második pedig egy normális vélemény. Holnap 4 órakor, 4 óráig lehet módosítást benyújtani ezzel kapcsolatban, és június 23-án lesz a szavazás. Nos, kedves kollégák, akkor most a 9-es napi rendi pont következik. Az Európai Unió és a Bissau Gunai közösségek közötti a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előtt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv. A kollégák tudják, hogy már döntés született az előző mandátum végén, és abban meghatároztuk, hogy sokkal fejlődésbarátabbnak kell lennie a halászati forrásokhoz való hozzáférésnek, mint korábban. És ezért évente értékeljük ezt a partnerséget, után követjük ezeket az egyezményeket, és megvizsgáljuk, hogy a közös halászati politika szándékainak megfelele ez a, poli, ez a partnerség. A DG Defco és a DG Mare most nagyon együttműködnek ezeknek az egyezményeknek a kezelésében. Deva úr a jelentéstevő, aki most nincs itt, és azt mondták nekem, hogy Luke úr fogja képviselni az ECR-ből, de ő sincs itt, és nem értük el. Állítólag egy másik szakbizottságban van, úgyhogy nem tudjuk megadni a szót se a jelentéstevőnek, sem a helyetteseknek. Nem tudom, hogy árnyék jelentéstevők, vagy bárki más szeretne hozzászólni a témával kapcsolatban. Bissau. Mr. Ponga. Ponga úr, tessék, ön egy árnyék jelentéstevő legjobbkor érkezett. Köszönöm elnök asszony kommentárjait. Nos, Deva kollégánk nincs itt, tehát elnyék jelentéstevőként a néppárt nevében azt mondanám, hogy szeretnék Deva kollégának köszönetet mondani végzett munkájáért. Osztom a következtetését, és úgy vélem, hogy ezt az új jegyzőkönyvet el kell fogadnunk, amely valós lehetőséget biztosít a fejlesztés számára Bissau esetében. Módosítókat fogok benyújtani felhívva a figyelmüket két pontra. Az első az, hogy rendszeres beszámolás legyen a szektoriális politik felhasználásáról, amely a helyi halászatot támogatja. Itt évente 3 milliós összegről van szó, és információkra van szükségünk ennek az összegnek a felhasználásáról. A második dolog, amit szeretnék kiemelni módisítóm révén, hogy nyomatékosítanunk kell a jó kormányzás és a korrupció elleni küzdelem szerepét Visszaugina esetében. A korábbi megállapodás felfüggesztődött a 2012-es katonai pucs révén, és emiatt nagyon elővigyázatosan és erőteljes ellenőrzés mellett kell eljárnunk. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Ponga úr. Látom, hogy Lüke úr most befutott a másik bizottságból, úgyhogy még elfoglalja a helyét, addig szeretném megköszönni önnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen más programja is volt már, szeretném megkérdezni, hogy van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni. Lüke úr, kész van? Készen áll, hogy hozzászóljon? Éppen most fejtettük ki, hogy Deva úr önt kérte fel, hogy ismertesse az álláspontját. Köszönöm szépen, hogy eljött. Luke úr parancsoljon. Köszönöm szépen hogy hozzá szólhatok, ahogyan már jelezte, hogy Déva úr nevében szólalok fel, aki sajnos nem tudott eljönni. Úgyhogy én foglalom el most a helyét, a helyében szólalok fel, és szeretném jelezni, hogy az ICR e frakció örvend a vissza Gíneában tapasztalt politikai fejleményeknek a 2012-es helyzet óta. Ennek következtében az Európai Unió folytatja Bissau Gineával az együttműködést. Újjá, új, ismét folytatódik a halászati partnerségi megállapodásról szóló tárgyalás. A jegyzőkönyv halászati lehetőségeket nyújt az EU flottája számára a kizárólagos gazdasági övezetben a tonhal, garnilarák és a lábas fejűek halászatára terjed ez ki. Ugyanez a jegyzőkönyv pénzügyi szempontból Bissau Gínia számára is komoly lehetőségeket hordoz, nem 9 millió 200 ezer eurós a pénzügyi hozzájárulás, és a halászati ágazat újjáépítését is támogatja, a helyi ágazat újjáépítését, és végezetül, végeredményben a halászati termékek exportját is elősegíti, tehát véleményünk szerint ez nagyon előnyös. Azt javasoljuk, hogy ebben az anyagban támogassuk, hagyjuk jóvá ezen jegyzőkönyv elfogadását, és két további megjegyzést szeretnénk tenni az EU és Bissau Guinea fontos, hogy az illegális be nem jelentett és nem szabályozott halászat ellen fokozza az együttműködést azáltal, hogy a műhold alapú nyomonkövetést folytassa, és az átláthatóságot is szeretnénk növelni, amikor az ágazati halászat finanszírozásáról van szó ezáltal a jobb halfeldolgozó ágazatot is lehet támogatni, és ettől tekintve pedig támogatjuk az előadó álláspontját. Köszönöm szépen, Hajbuk asszonynak adom meg a szót. Mikrofont kérünk. Maria. Nem volt bekapcsolva a mikrofon, úgyhogy kérném, hogy kezdje újból. A zöldek nem fogjuk támogatni ezt a megállapodást, és megpróbálom kifejteni, hogy miért. Ezt a jegyzőkönyvet úgy írták alá, hogy új tárgyalásokra nem került sor, ahogyan hallottuk, a 2012-es szöveg alapján. A jegyzőkönyve kapcsolatos tárgyalásokat ugye 2012-ben az államcsint követően megszakították, és gyakorlatilag ugyanott folytatták a tárgyalásokat, ahol akkor abba hagyták őket, és úgy gondolom, hogy a régi tárgyalási szöveg volt a kiinduló pont. Tehát semmiféle új értékelésre nem került sor. Másodszorban ez a jegyzőkönyv nem áll összhangban a közös halászati politika reformjával, amit 2014. januárjában léptettünk életbe. Ami pedig a halászati források, a halászati forrás töblethez való hozzáférést illeti. Először is meg kellene állapítanunk, hogy jelenleg milyen a hal állomány állapota. Nem dolgozhatunk a 2012-es adatokkal. A legjobb az lenne, hogy ha egy tudományos tanulmány készülne arról, hogy a halállomány milyen most hiszen a halállomány óriási távolságokat tesz meg, és ezen a területen semmilyen előrelépést nem tettünk. Ugyanígy a különböző külföldi hajóflottákkal kapcsolatban sincs átlátható helyzet, nem indulhatunk ki abból, hogy csak európai flotta fogott halászni a helyi hajókon kívül, hanem feltételeznünk kell azt, hogy Ázsia, illetve orosz hajók is jelen lesznek, hiszen Oroszország is kötött egy megállapodást Bissau Gíniával, de gyakorlatilag arról sem tudunk, hogy ott milyen a halászati kvóta, illetve a kínai flotta mérete mekkora. Korábban négy hajóval volt jelen a kínai flotta, de nincsenek új adataink, a halállományról sincsenek újabb adataink, tehát így egy halászati megállapodás megkötése szerintem nem összeegyeztethető a közös halászati politika reformjával. Végezetül pedig, amit szerettem volna megemlíteni, az, az ágazati támogatás. Luke úr említette, hogy a halászati minisztérium 9,2 millió eurót kap évente, ugyanakkor a minisztérium nem rendelkezik elő kapacitással, hogy ezt, ezen összegeket megfelelő módon felhasználja. Ez a minisztérium létezik ugyan, de a kapacitása nem kielégítő, Elhangzott egy javaslat azzal kapcsolatban, hogy más minisztériumokhoz is átirányítsák az összegeket, illetve civil szervezeteket is bevonjanak, de erre vonatkozóan nem született egyértelmű döntés. Ezeket a részleteket nem határozták meg. Ezért először is egyértelmű helyzetet kellene teremtenünk, még mielőtt megkötnénk egy ilyen megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zelá úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Az én kérdésem, még mielőtt jóvá, hagynék, jóvá hagyhatnék egy ilyen megállapodást, gyakorlatilag ugyanolyan természetűek, mint amelyeket Hajbuk asszony felvetett. A politikai helyzet Bissau Gíniában a 2014-es választások óta ugyan a demokrácia irányába mozdult el, miután korábban ott diktatúra volt a hatalmon, igen, ez, ez így van, de továbbra is nagy az instabilitás. Itt mindenek előtt a partmenti vizekről van szó, Bissau-Guinea esetében, ami ugye a nyugat-afrikai partokat érinti. Tudjuk, hogy ezek a halfajtákban leggazdagabb vizek, a Kanári-szigetektől az nyugat-afrikai partokhoz húzódó nyugat-afrikai partokig húzódó övezet, ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok halfajtát fenyeget a kipusztulás. Azt is tudjuk, hogy számos tagállam, számos állam esetében gyakorlatilag mentén nincs is mit halászni. Ennek következtében gyakran kalózókká válnak, vagy Európában menekülnek az ottani lakosok. Ezért azt szeretném tudni, ugye a bizottság azt mondta, hogy ha halászati megállapodást kötünk, akkor csak a többletet, a többlet mennyiséget lehet lehalászni az európai hajóknak. Azt szeretném tudni, hogy a hal állomány esetében ezt a mennyiséget, amely majd az európai flották rendelkezésére áll, hogyan fogják megállapítani, hogyan fogják mennyiségileg meghatározni. Ezt eddig még számomra senki sem magyarázta el érthetően. Azt látjuk, hogy több mint 500 halászhajó van jelen ezen vizeken, japán, tajvani hajók is, orosz, ukrán, illetve litván hajók is halásznak ott, ugyanakkor nem saját lobogójuk alatt, hanem nyugat-afrikai államok lobogója alatt hajóznak és éppen ezért ottani őshonos hajóknak minősülnek, holott nem azok. Azt hiszem, hogy először alapvetően azt kellene értékelnünk, hogy a nyugat-afrikai partok előtti felség vizeken, illetve ezek, ezen a tengeren mi folyik. Még mielőtt megbízható adatokat szereznénk arról, hogy a halállomány hogyan alakult ezen a területen. A következő lépés pedig az lenne, ugye már említettem, hogy hogyan lehet a többlet mennyiséget megállapítani, hogyan ellenőrizzük azt, hogy valóban az előírásainknak megfelelően zajlik a halászat, hogyan lehet ezt ellenőrizni, és a hajók eh, hol rakodják ki a halakat. Tudjuk, hogy a tonhalat eh, nem csak, eh, tonhal nem csak Európában egy keresett halfajta, hanem máshol is, és magas a piaci ára is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ellenőrzés megfelelő legyen. Ökológiai szempontból fenntartható halászatért, halászatra kell törekednünk. Ez lenne néhány kérdés, amelyet véleményem szerint jó lenne tisztázni, még mielőtt egy ilyen megállapodást engedélyezünk. Ez az egyik. Másfelől pedig nagyon sok pénz forog kockán, egy viszonylag kis ország számára nyújtanánk ekkora támogatást. Ott az országban a lakosok számára kellene, hogy előnyös legyen ez a támogatás. Egy további kérdés tehát, hogy ki kapja meg ezen összegeket, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a kifizetett összegeket, amelyeket a halászati jogért fizetünk, pontosan arra célra fordítsák, amelyért azt meghatároztuk, és hogy ezen összegek valóban a helyi közösségek, illetve az ott működő KKV-k érdekeit szolgálják majd. Ebből a megállapodásból azonban erre nem következtetek, éppen ezért tettem fel ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Körensz úr. Köszönöm. Nekem is van egy kérdésem az ágazati költségvetési segítségnyújtással kapcsolatosan, mely mi volt a megállapodás határideje, mely megállapodás értelmében Gína Bissau profitálhatott ebből az ágazati segélyből. Milyen ellenőrzési módjai vannak a bizottságnak ezzel kapcsolatosan? És a második dolog az ellenőrzésre a felügyeletre vonatkozik. Ez egy stratégiai jellegű kérdés. Ki szervezi meg ezt a felügyeletet? Különösen bizottságra vonatkozik ez. Uh, hogy milyen delegátjai vannak az érintett államban. Itt lehetséges egy partnerségi, partnerségi viszony is, amiről én nem tudok semmit, hogy nem a bizottság végezte esetleg ezt az ellenőrzést. Jó lenne tehát, hogyha a bizottság felvilágosítan ezen kérdéseimmel kapcsolatosan. Szeretne még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor Emmanuel Berké kap szót a bizottság részéről volna egy kérdés, amit talán tisztázhatna az egész bizottság részére. Tehát az Európai Unió az EU költségvetésből fizeti ezt az összeget a biszlagínai kormánynak. A magánszektor szereplői hogyan járulnak hozzá? A különböző vállalatok, akik kihasználják, a, akik kihalásszák a halakat és értékesítik ezeket, hogyan járulnak ehhez hozzá? Tehát ők nagy nyereségre tesznek szert, valami visszamegy aztán az adófizetőkhöz, visszajut az adófizetőkhöz ebből az összegből. Lehet, hogy a kollégák nem emlékeznek erre, de a bizottság sokkal nagyra törőbb reformra törekedett a halászati politika esetében, és aztán itt szavaztunk a parlamentről, de azt hiszem, hogy jogos kérdés az, hogy ki fizet az adófizető fizet, de a nyereség aztán nem tudom, hogy hova, hova megy, nem tudom, hogy a vállalatok fizetnek-e valamit azért, hogy megkapják ezeket az engedélyeket. Úgy gondolom, hogy valami változás azért történt, és a DG már minden bizony tisztában van ezekkel a vitás kérdésekkel. Tehát Berg úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a képviselő uraknak és hölgyeknek is, akik kommenteltek ezt a jegyzőkönyvet vagy kérdéseket tettek fel. Nos, ez egy, nagyon fontos jegyzőkönyv számunkra, ez az egyik legfontosabb pénzügyi szempontból, hiszen évente nine milliós hozzájárulást adunk. Ez egy halászati jegyzőkönyv, amely számos fajra, halfajra vonatkozik, tehát sok flotta tagunkat is érinti, tehát ez egy vegyes megállapodás, amelyet Marokkóval is aláírtunk már például, és számos gazdasági szereplő profitál ebből. Ez a 9 millió eurós összeg, ez egy nagyon jelentős összeg, viszont a Gina szemre, hiszen ez egy egyik legszegényebb ország a világon, és ez az állami költségvetéshez adódik hozzá 7,2 milliós összegben, és a jó halászati igazgatás céljára a bizottság az ország illetékesével együtt határozta meg ennek az összegnek a fel használási módját. Nos, néhány specifikus kérdésre térnék ki, amelyek itt felvetődtek. Nos, tény az, hogy ez egy egyedülálló eset némileg, hiszen 2012-ben tárgyaltunk ezzel az országgal, és 2015-ben tehát azóta eltelt egy pár év, és volt itt egy megszakadás a politikai válság okán, amelyen ez az ország átment. Nos, mi lezártuk már ugye a tárgyalásokat, és parafelták az adott szöveget. Nem akartuk tehát újra kezdeni ezt a folyamatot a kezdetektől, amely egy új értékelése járt van, egy új mandátummal a tanács részéről, és kétségkívül ez számos hónapot igénybe vett volna a tárgyalásokat illetően, és értékes időt veszítettünk volna a flottánk számára, hiszen az alatt az idő alatt a flottánk nem halászhatott volna a bissau felségvizekben, és az ország számára, és ez mindenképpen pénzügyi veszteséget jelentett volna. Ugyanakkor a halálományal kapcsolatos aggodalmak állandóak, és nagyon fontos is ez, amikor ezt a halászati egyezményt aláírjuk. 2012-ben a legjobb tudományos vélemények alapján jártunk el, amelyeket a regionális szervezetek bocsájtottak rendelkezésünkre, mint a SZEKAV, a FAO részéről, amely a halállományokat vizsgálta nem csupán ennek az országnak az esetében, hanem más országok esetében is, és az elővigyázatesség elve alapján jártunk el. Számos technikai intézkedést is foganatosítottunk, amelyeknek korlátozott kihatása van. Például itt a halászhálók lánc szem nagyságára is utalnék. Itt most az új tudományos vélemények várjuk, de addig is ki akartuk használni az időt, mert úgy gondoltuk, hogy a jegyzőkönyv a legjobb ö, alkalom arra, hogy segítsük ezt az országot, hogy a halászat ott a megfelelően ellenőrizze, igazgassa, és a felügyelet is a lehetőleg megfelelőbb legyen. Tehát ahelyett, hogy távol levők lettünk volna, inkább ö, ö, azt részesítettük előnyben, hogy legyünk jelen a térségben, és segítsük Biszoginát, hogy egészséges módon kezelje a halálományát. Meg akarjuk erősíteni az új jegyzőkönyvben a közös tudományos bizottság szerepét, és az első döntés az első hónapban az alkalmazását követően a jegyzőkönyvnek, hogy jöjjön össze a vegyes tudományos bizottság, amelyet bissau és Európai Unió szakértők alkotnak. Ez áprilisban történt a halászati erőfeszítések konstansak voltak 2010 óta, és nincs vészhelyzet, nincs fenyegetettség, egyetlen halálomány esetében sem, amelyeket az ország felségvizeiben halásznak. Tehát itt jelen voltunk a térségben, van bizonyos szemú halászhajó, ami ott halászik, és tudjuk, hogy ez mit jelent a halálományok a illető kihatásokban. Tehát próbáljuk még ezt a tudományos párbeszédet elmélyíteni Bissau Ginával, ugyanakkor intézkedéseket foganatosítunk a kezelés, a statisztika, a felügyelet témakörében, hogy segítsük őket és javítsuk a helyzetet. Ahogyan mondottam, van egy cselekvési tervünk, ez ugye az ágazati támogatás, ez egy költségvetési támogatás, amely célzott és amely számos felépést felölel. Céljuk ezeknek a halászati igazgatási javítása, ide tartozik az infrastruktúra, amelyet finanszíroztunk ezzel a támogatással, már a korábbi jegyzőkönyvben szerepelt ez, infrastruktúra, a az mm, egészségügyi elemzés, a laboratóriumi kapacitások megerősítése, finanszíroztunk egy laboratóriumot, ennek a felszereléseit, ez egy elég következetes eljárás az ország vonatkozásában, hogy megpróbáljuk valorizálni az ottani halállományokat. Tehát nem csupán arról van szó, hogy ott halászunk, hanem egy megfelelő kikötői infrastruktúrát is létrehozunk, a hal feldolgozási infrastruktúrát is képítjük, amely munkahelyet teremtő, és az exportkapacitást is erősítjük. Ez tehát az első dolog. A második dolog, amiben a cselekvési tervünkre hangsúlyt helyeztünk, ez a felügyelet kérdése, a felségvizek felügyeletének kérdése, hiszen nagyon sok szereplő mozogott, és van itt egy nagyon fontos elem, a VMS rendszer operatív képességei tehát hogy a műholdas rendszer segítségével az ott mozgó halászhajókat lehessen nyomon követni, ezt is finanszíroztuk, és 2015 folyamán kell, hogy ez a rendszer már az első gyümölcsét meghozza, és hogy összességében láthassuk, hogy a halászhajók tevékenysége milyen a térségben, akár európai, akár más flottához tartozó hajókról van szó. Aztán itt nem mondjuk, hogy abszorpciós kapacitással kapcsolatosan nehézségek vannak, nagyon sok teendő van még. Itt egy űr NASAD létrehozására is szükség volt, amely kapcsolódik a felügyeleti tevékenységekhez. A kézműves halászattal kapcsolatosan is szólnék, mert ez is a cselekvési terv része. Nos, ott számos felépés van, amelyek célja hogy korszerűsítsük, finanszírozzuk a halászhajók felszerelését, a halászok felszereléseit. Itt a biztonsági felszerelésekről van szó, a különféle halászhajók nyilvántartásba vételéről, illetve az erre szolgáló felszerelésről, berendezésekről. Itt ugye a munkahelyteremtésről is van szó, több ezer halász akik ebből a tevékenységből élnek az ottani felségvizekben. Aztán ami a beszámolást illeti, itt van ez a vegyes bizottság, jelenleg zajlik az egyeztetés a partnerországokkal ezt illetően, évente egyszer vagy többször jövünk össze, vegyes bizottságok keretében, és a legutóbbi ülésünk, amely januárban zajlott, ott elfogadtunk egy cselekvési tervet, ezt tovább küldtük a tanácsnak és a parlamentnek, ez munkánk alapja, és ezen év során, a brüsszeli szolgálattal, illetve a helyszíni delegációval, vagy halászati attaséval megvizsgáljuk majd, hogy ez a cselekvési terv megfelelően hajtódik-e végre. És nagyon figyelni fogunk, mint ahogy voltunk is mindig, hogy amit előirányoztunk, az eredményeket, hatást illetően, az valóban meg is valósuljon, hogy azt valóban siker koronázza, valóban úgy jöjjön létre, úgy valósuljon meg, ahogyan abban megállapodtunk. 2011-ben is volt egy jegyzőkönyvünk Bissau Gínával, és nem teljesített teljes mértékben az ország, amit vállalt, és úgy döntöttünk, hogy csökkentjük hivatalból, csökkentjük a pénzügyi hozzájárást amelyet folyósítunk, illetve amit folyósítottunk akkor az országnak. Tehát van ö, eszközünk a ö, nyomásgyakorlásra, nagyon figyelünk ezekre a dolgokra, ö, és már akkor is nagyon sok olyan észrevételt bevetünk a jegyzőkönyvben, amely a halászat reformjára vonatkozott, és a kölcsönösségre, ami ugye az ágazat is segítségnyújtás felfüggesztését is maga után vonhatja bizonyos esetekben. Az emberi jogi záradékra is utalnék, amely 2012-ben jelent meg a jegyzőkönyvben, vagy az átláthatósági jegyzőkönyvre, vagy a diszkrimináció mentesség re, ami szintén a jegyzőkönyv része. Ez a hatályban lévő jegyzőkönyv része, tehát egy valódi partnerséget akarunk vállalni ezzel az országgal, és közelről megvizsgáljuk, hogy mi is történik bissau a felségvizeiben. Nos, azt hiszem, hogy válaszoltam sok kérdésre. Impliciten elhangzott az a kérdés is, hogy hogyan követük nyomon ezeket a pénzösszegeket, Ugye itt a ágazati segítségnyújtás esetében a halászati igazgatás céljaira rendelkezésre bocsájtott forrásokról van szó. Itt most 6 millió euróról van szó, ami az állam költségvetéséhez kerül. Itt van egy kereskedelmi komponense is ennek az egyezménynek ugye itt arról is szó, hogy mit is tettek ezzel a pénzzel, itt egy állami költségvetési támogatásról van szó, tehát van egy nyomonkövetési eljárás, és a DG DEFCO költségvetési segéllyel foglalkozó szakértői végzik ezt. Nos, ez a vetület is szerepel a költségvetési segítségnyújtásban, és azok a szervezetek, amelyek az ország nyomon követésével foglalkoznak, azok továbbra is rajta tartják a szemüket ezen a költségvetési szeleten. Aztán ami az egyensúlyt illeti, ugye az elnök asszony vetette fel ezt a kérdést, hogy a hajó tulajdonosokat is finanszírozzuk, 25%-kal növeltük az erre irányuló forrásokat, tehát azon hajó tulajdonosok számára, akik profitálnak ebből az egyezményből. Itt számos engedélyről van szó, tevékenység engedélyről, befogadás, befogási engedélyről, vagy halászati engedélyről Nos, az év vége felé a következő vegyes bizottság fogja értékelni ezen pénzügyi áramlások összességét, de természetesen ez a jegyzőkönyvben szerepel, van egy hozzájárulás, amely létezik a hajó tulajdonosok számára az Európai Unió általános költségvetéséből folyosítódik ez a forrás. Ez tehát néhány elem, Remélhetőleg ezzel válaszoltam az összes kérdésre, amire, ami felvetődött. Még egy dolog. Ezen az egyezményen kívül van egy technikai segítségnyújtás is, amit biztosítunk ezen ország számára. A DJ Mari szolgálatai, a halászati ellenőrzési csapat és a nemzetközi csapat a következő hónapban misszióra utazik Bissau Gínába, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy technikai szempontból, halászati ellenőrzési szempontból jól használják-e fel a forrásokat, a VMS rendszer működik-e a hajókon, az ÖRS rendszer szintén működik-e, tehát itt automatikusan bejelentik-e a fogásokat, tehát ezen a pénzügyi borítékon kívül, illetve az akcióikon túlmenően ugye ez egy törékeny partnerség, de olyan forrásokkal rendelkező, ami nagyon jelentékeny, itt a capacity building kérdése is felvetődik, ami néhány hónap múlva beindul, és ez a jegyzőkönyv teljes élettartamára kiterjed majd. Köszönöm. Um, thank you. Köszönöm szépen. Luke úr, szeretne-e reagálni az elhangzottakra? Nem, elnézést nem tudok megválaszolni, nem tudom megválaszolni a kérdéseket, de feljegyeztük, ami elhangzott, és ezeket közlöm Nils Rivával, aki majd reagál az illetékes felvetésére. Köszönöm szépen! csak az előző jelentés esetében itt is két részről van szó, az első esetében jóváhagyás vagy elvetés, a második esetében pedig egy állásfoglásról van szó, tehát az első esetben csak azt mondhatjuk, hogy az ellenkezőt állítjuk annak, amit az előadó mondott, vagy sem. A módosítók elterjesztésének határideje holnap délután 5 óra mindkét részre vonatkozóan a Bissau-Guinea köztársasággal kötött halászati partnerségi megállapodás esetében. Negyed hatot mondtunk, hogy akkor kerül sor a szavazásra, de szeretnék visszatérni néhány bejelentésre, amelyet már megtettem a hét elején azon kollégák kedvéért, akik nem voltak itt. Európai Fejlesztési Napokra kerül most sor. Ugye az információt ezzel kapcsolatban elküldtük mindenkinek, hogy a turitaxihoz hogyan jutnak el. Kérem, hogy beszéljenek az alkalmazottaikkal, és az asszisztenseikkel, és ők eljutatják önhöz ezt, önökhöz ezt az információt. Akinek nincs meg a kezében a teljes program, kérem vegye fel a kapcsolatot a titkársággal. Krisztián az illetékes, ő hozzá, ő hozzá forduljanak, őt kérdezzék és a különböző rendezvényekről megkapják az információt. Aki csütörtökön akar menni 9.45-kor, az megteheti. Szerdán pedig egy közös AFED deve ülésre kerül sor, egy eszmecserére. Számka Hambakutésza részvételével, ő az ENSZ közgyűlésének elnöke, és azért jön el most hozzánk, mert az SDG-k kapcsán komoly szerepet vállalt, és erről szeretne tájékoztatást adni, ezért jön el hozzánk. Szerdán 2 óra 30-kor, 2 óra 30-kor kerül erre sor. 6 órakor pedig ugyanezen a napon a parlamentáriumban lesz egy kiállítás az élelmezési világprogram kapcsán. Hat hete már itt járt ez a kiállítás, és most a parlamentáriumba kerül, itt sokkal többen láthatják, és július 4-én csütörtökön 9 órakor lesz egy rendkívüli Deve Afet ülés, amelyet az utolsó pillanatban hívtunk össze, hogy reagáljunk az új humanitárius válaszadási programra Irak kapcsán, Kang asszony az ENSZ főtitkár helyettese, aki humanitárius ügyekért illetékes, és az iraki kormányzat, az iraki parlament is képviseli magát. Tehát ezen az ülésen a humanitárius válaszadásról lesz szó. Ezt tehát csütörtök reggel, a program pénteken pedig, pontosabban hétfőn Strasbourgban 7 óra 45-kor, este 7.45-kor lesz egy közös deve kokobülés, kontülés, ahol a DEFCO mm, a DEFCO által nyújtott segélyeket fogjuk értékelni. Arról lesz tehát szó, hogy hogyan küldjük el a segélyeket. Egy, a KONT egy külön jelentéstől dolgozott ki ebben a témában, tehát 77.45-kor Strasbourgban kerül ez megrendezésre. Várunk mindenkit erre az ülésre, és a számvevőszék is jelen lesz, amely értékeli, illetve ismerteti majd ezt a rendkívüli jelentést, tehát kérném a kollégákat, hogy jöjjenek el. De majd még kiküldjük az emlékeztetőt, amely tartalmazza majd az összes részletet, hogy hol és mikor kerül sor ezen ülésekre, hiszen rendkívül sok ülést szerveztünk most erre a hétre, Úgyhogy ezzel kapcsolatban kiküldjük a tájékoztatót. Köszönöm szépen, van-e még kérdés a jelentésekkel kapcsolatban? Nem. Akkor áttérhetünk a tízes napi rendi pontra, ami a 2016-os évi költségvetés, a oldal egyeztetésre szóló mandátum. Az előadót kérdezem, Lidz úr, hogy van-e hozzátenni valója ehhez jelentéshez, amiről most szavazunk. Um, thank you very much for giving the word. Köszönöm szépen, hogy eh, szót kaptam. Ez egy egyszerű költségvetési téma, 2016. Köszönöm szépen mindenkinek, eh, akivel egyeztetni tudtam, és akivel igyekeztünk megállapodni a szövegben. Köszönöm az együttműködést és a módosításokat. Elnézést, itt kaptam egy bejelenteni való dolgot. Ez a 13-as módosításról szól, úgyhogy ezt majd akkor fogom elmondani, amikor odaérünk. Akkor kezdjük a szavazást. A 2016-os költségvetés trialógus mandátumra vonatkozó szavazás következik. Első, én megnyitom, megnyitom a szavazást, most csak ellenőrizzük a rendszert. Még nem konkrét módosításról szavazunk, hanem ellenőrizzük a rendszert. 17-en szavaztak. Csak teszteljük, teszteljük, teszteljük a rendszert, hogy működik a rendszer, erre kért a titkárság. Lezárom a szavazást. Működik a rendszer, mindenkinek működik a szavazógépe, és akkor most kezdjük a szavazást. Egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. Mindenkit megvárunk, hogy igazságosak legyünk. Egy perccel előbb kezdtük a szavazást. Akkor senki más nem akar szavazni? Lezárom a szavazást, és most ráadásul már negyed hat, úgyhogy elutasítottuk. Négyes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene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 tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tízes. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, Szóbeli módosításról szavazunk először. Mindenki tudja, hogy milyen szóbeli módosításról van szó? Először erről szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodás szerintem elfogadtuk. Először ugye a szóbeli módosításról szavazunk. Ellenőrizzük a szóbeli módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Well, the all amendments carried, colleagues, carried anyway. Na mindegy, elfogadtuk, mondja az elnök. A 13-as ezzel okafogyottá válik. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentős tevők ezt tudták. 14-es mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Nem, illetve szerintem elfogadtuk, mondja az elnök. 15-ös mellette? 15-ös, 15-ös mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette? ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 17 es megnyitom a szavazást. Bár szerintem elfogadtuk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartó, tartózkodás, elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, egy ellene, három tartózkodás. Gratulálunk Lilc úrnak, aki nagy többséggel elfogadtatta a jelentését. A következő ez egy egyszerű szavazás, Európai Közösség és a Madagaszkári Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás. Nincs módosító javaslat, úgyhogy szavazhatunk. Elektronikus szavazás a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást a véleménytervezetről. Lezárom a szavazást. hangulag elfogadtuk, gratulálunk Michel úrnak, távol létében is. Most pedig egy kicsit bonyolultabb eh, szavazás következik, nagyon sok bejelenteni valom lesz. El is lánynak fogom először megadni a szót, először, illetve először én bevezetem a szavazást, és utána megadom a szót a jelentéstevőnek. Technikai bejelenti valók. Az ECR külön szavazást kért három módosítási javaslattal kapcsolatban. Thank you. A kompromisszumos javaslatban van benne ez, hogy az ECR külön szeretne szavazni 114, 15 és az 57-essel kapcsolatban. De ezek nem lesznek okafogyottak, hogyha a kompromisszumot elfogadjuk. Külön szavazunk ezekről, mert az ECR ezt kérte. 114 a hetedik oldalon, az 5-ös és a 50-es és a 67-es. Tehát, hogyha a kompromisszumokat elfogadjuk, ezek nem fognak okafogyottá válni, mert nincsenek benne a kompromisszumok, ezért külön fogunk szavazni róluk, és van még néhány ö, szavazás. A 130-as a zöldek részéről, ez hiányzik. a titkársági, illetve a frakciós titkársági tanácsadók tanácsot adhatnak a, kollég, a képviselőknek, hogy hogyan kell szavazni ezzel kapcsolatban. Tehát a 130-ast vegyük fel a 129-es után a szavazólistára. Nem akarom a kollégákat itt összekeverni, megkeverni. Állítólag a 8. oldalon van ez, a 129-es módosító javaslat. Igen, tényleg itt van. A 129-es után a 130-as be kell venni, mert ez hiányzik a listáról. In other words, in addition to 129, there's one 130 which, which is missing. That's a mistake. It should be on your vote. A 129-es módosítás után kellene, hogy a 130-as szerepeljen. Ez egy hiba a listán, hogy nincsen rajta. Remélem, hogy a frakciós titkársági kollégák tudnak tanácsot adni a képviselőknek hogy hogyan kell szavazni erről. A koordinátorokat kérdezem, hogy adjak egy percet. Kérem a munkatársakat, hogy a kord, a képviselőkkel tájékoztassák arról, hogy hogy kell szavazni. is advising abstention on 130, correct? A jelentéstevő azt javasolja a 130-essel kapcsolatban, hogy tartózkodjanak. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy ez helyese az információm, tehát tartózkodás javasol a jelentéstevő. Elnézést, rajta kellene, hogy legyen a listán, listán, de nincsen rajta a listán. Majd rátérünk, amikor rátérünk, mikor odaérünk a szavazáson. Van két módosítás a szavazólistán, amelyek eh, befogadhatatlanok, 13-as és a 15-ös bekezdés, az ECON vélemény, ezek befogadhatatlanok, ezekről nem szabadna, hogy szavazzunk. Az Ekonnal ugyanis megbeszéltük, hogy nem szavazunk erről, mert ez az ő illetékességükbe tartozik. Econ vélemény 13-as, 16-os 16-os az ekkor részéről, ezeknek semmi közük a fejlesztési politikához, más témával kapcsolatosak, csak tisztelni szerettem volna. Elnézést, nem volt időm, mert a vonatomat törölték, úgyhogy nem volt időm előkészíteni rendesen az ülést. A technikai dolgokról tehát mindenkit tájékoztattam, most megadom a szót a, vélemény, a jelentéstevőnek. Sí, grazie, grazie, presidente. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Eh, eh, köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek, eh, akik segítettek nekem a munka elkészítésében. Azt hiszem, hogy nagyon jó ez a szöveg. Nagyon jó volt az együttműködés, és nagyon ambiciózus erős szöveget sikerült kidolgoznunk a parlamenten belül, és remélhetőleg ez nagy többséget kap volt több akadály vagy nehézség. A 130-as módosítójavaslat például ez, erről már az előbb is tájékozottak. Ahogy az elnök asszony is mondta, én ezzel kapcsolatban tartózkodást javaslok, ennyi lenne, és mindenkinek minden jót a szavazásra. Ez egy fontos jelentés, mondja az elnök, az Addis Abebai konferenciára való, konferenciára való munkánkat készíti elő, erre egy delegációt fogunk küldeni, a plenárison szavaztunk erről a témáról két héttel ezelőtt. Kezdjük el a szavazást <clears throat> a témával kapcsolatban, Slány asszony jelentése, ez a 21-es módosítással kezdünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor átérünk. skip straight to compromise 25, which is on my next page. So, all those in favour of compromise 25? 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös, mondja az elnök, de 20-as jön, 20-as, 20-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Um, can we have, we can we move now to amendment 8, 88 on paragraph 3. 88-as módosodás, módosítás, hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as <clears throat> kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es módosítások külön szavazunk mellette. 109-es módosítás a 6-os bekezdés, Luke kollega mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 109-est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es, külön szavazás megint, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itt van a 130-as, ami hiányzott az elején. Hiányzott a listáról, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 29-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 131 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 137 mellette, ellene, ellenőrizzük a 137-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Jó, hogy ellenőriztük, mert nagyon szoros eredmény volt. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es 144-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rátérünk a preambulum bekezdésekre. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az egyes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor szavaznunk kell az egyes módosításokról. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös, komprom- ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék? Jó. Akkor ellenőrizzük a 15-ös módosítást. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as módosítás. Erről nem szavazunk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most sok módosításon átugrunk. 29-es módosítás. Mellette ellene Na most még egyszer a 29-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. Csak hogy Préda úr örüljön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most megint átugrunk néhányan. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-esről szavazunk külön, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, aztán megint ugrunk, 64-es, re, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, jó, jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Tényleg, tényleg elutasítottuk. Igaza volt, igaza volt. Éppen hogy, de elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem mindenki tetszi föl a kezét, úgyhogy nem látjuk pontosan. 76-os. Mellette? Ellene? tartózkodás. Ellenőrizzük a 76-os. 76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most már világos, elfogadtuk. Akkor következnek a francia bekezdések egyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hármast, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Következik az Ekon vélemény. minden, minden oka fogyott az ekonban. Nincs miről szavaznunk. Az ekom módosítási javaslataival kapcsolatban, akkor záró szavazás név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Név szerint szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Wow, gratulálunk. Gratulálunk Elis Lánynek, az árnyék a munkatársaknak nagyon sokat dolgoztak a kompromisszumos javaslatokon. Ezzel most egyértelmű az álláspontunk külön módosításokról szavazni nagyon nehéz, nagyon jó, hogyha kompromisszumos javaslatokat dolgoznak ki a munkatársak, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik. Jó, akkor a következő. Kedves kollégák, még maradjanak itt. 6 órakor érkezik Papovski úr. Hadd mondjam el, hogy miről van szó Eredetileg Mogherini asszonynak kellett volna jön, jönnie, nem tudott eljönni, majd egy másik ülésre jön, de Popovski úr jön 6 órakor, de neki is nehézségei vannak ideérni. Nagyon fontos ülésről van szó, tanácsülésre került sor tavaly, fontos döntések születtek, kikötői kérdések, fejlesztési politika, finanszírozása, úgyhogy tisztázni próbáljuk, hogy mikor ér ide Popovski úr. Azt kérem a kollégáktól, hogy negyed hétre jöjjenek vissza, mert most landolt a gépe Popovski úrnak. Fél óra múlva találkozunk itt, jó? Kérem, jöjjön vissza mindenki, hogyha már jön Popovski úr, akkor vegyenek részt az ülésen. Ne menjenek el, ne menjenek túl messze legalábbis, és jöjjenek vissza negyed hétre.